Jó reggelt kívánok! Akkor folytassuk a tegnapi munkát a bizottsági költségvetés egyeztetéséről. A frakcióktól kérdezném, hogy várjunk még, vagy mindenki itt van? Nem látok semmit, nem hallok semmit, nyilván aki nincs itt, az nem szavazhat, mint mindig. Akkor kezdjük is. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a mentesítésre mondott igen vagy nem, utána a nyolcas pontot vesszük, és utána a határozatot, tehát a végrehajtó ügynökségekről nem kell külön szavaznunk. Az előadó nem kért szót, ezért döntsünk, de először teszteljük a szavazást. Teszt. Wir haben 24 Karten und 24-ből 21-en szavaztak. 22-en. ja. 23, ja, okay, gut. 24-ből 23-an vannak itt. Jó. Hát lassacskán összegyűlünk. Hm? Ja, genau. Also wir haben 27 Karten und 25 Mitglieder, die abstimmen. Okay. Tehát jó. a rendszer működik. Ayala Sender kollégának adok szót. presidenta. Solamente quería pedirle que como... Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kérésem lenne. Nagyon sok módosító indítványunk van és elég bonyolult ez az ügy. Éppen ezért kérdezném, hogy lehetne, hogy mindig elektronikusan szavazzunk, hogy biztos legyen az eredmény. Ez fontos lenne. Azért, hogy nekem mindig egy utána ellenőrizni. Természetesen vannak olyan kérdések, ahol a többségi arány már így is világos. Én azt mondom, hogy hagyjuk ezt, mert ha nem, akkor nagyon gyorsan tehát szavazhatnánk, inkább kézzel. De ha akarnak elektronikus szavazást, akkor jelezzék, de tegnap is bebizonyosodott, hogy jól láttam, hogy hányan szavaztak. Jó lenne, ha inkább készfelemelés, készfeltartással szavaznánk leszámítva azokat a helyeket, ahol tényleg nagyon kell az elektronikus szavazás. Jó, csodálatos, és akkor kezdjük is. Bizottság mentesítése elektronikusan. Die haben alle abgestimmt. Die Abstimmung ist Szavazást lezárom. 21 igen, 5 nem. Van olyan, aki nem hozta el a kártyáját? Jó. Akkor nézzük a nyolcas pontot. Számlákkal kapcsolatban elektronikusan szavazunk. A szavazást lezárom. 21 igen, 5 nem. Többség megvan, köszönöm. Nézzük az a 34-es módosítást, mellette ellene tartózkodás ez a többség, elutasítottuk. 35. Akkor nézzük 34-est elektronikusan. Tehát 34-es elektronikusan lezárom. Hát ez egy kicsit későn jött. Elnézést, ez későn jött. 16-tal elutasítottuk, 35 mellette elektronikusan. Lezárom. Elutasítottuk. 36-os. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 39-est visszavonták, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-40-es, ugyanolyan 41-et visszavonták, 42-43-as mellette ellene tartózkodás többség, tehát elutasítottuk. 44-est visszavonták, 45-46-os azonosak mellette. Elektronikusan nézzük meg. 45-46-os, tehát elektronikusan. Mindenki szavazol? Lezárom. Elutasítottuk. 47, visszavonták. 48-49 mellette ellene tartózkodás nagy többsége utasítottuk, 50-est visszavonták, 51-52 mellette ellene tartózkodás nagy többséggel utasítottuk. 53 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 55 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56-ost visszavonták, 57 módosító indítványjal. Valaki a, a szóbeli módosítást ellenzi? Akkor a módosításról mellette elektronikusan 57 a szóbeli módosítás nélkül. Szavazunk elektronikusan. Lezárom. Elfogadtuk. 58 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 59 mellette ellene. Elektronikusan nézzük majd. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de lehet, hogy nem biztos. Lezárom. Elutasítottuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 61 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 62-es visszavonták, 63 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 64 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ez elnézés szobeli módosítással együtt, ezzel együtt fogadtuk el. 66 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 66-ost ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 70-es okafogyottá vált. Nem. Elnézést mondja az elnök. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ö, 68 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 69 mellette 71-es elnézést mondja az elnök. 71-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 65 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 72 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 73 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 74 mellette, ellene, A 74-est ellenőrizzük elektronikusan. 74-es. Lezárom. Elfogadtuk. 75 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 76-os mellette, ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom elfogadtuk. 77-es mellette a tartózkodás elfogadva. 78-as mellette a tartózkodás elfogadva. 79 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 82-es szóbeli módosítással valaki ellenzi? Nem, akkor szóbeli módosítással együtt, 82-es mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva, 81-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 80-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. A 80-ast ellenőrizzük. 80-as. A Check is beendet. Lezárom. Es ist abgelehnt. Elutasítottuk 84-es mellette, ellene Ellenőrizzük. 84-est ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. 86-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 85-ös okafogyottá vált. 87-es szóbeli módosítással együtt ellenzi valaki? Ha nem, akkor ki van mellette? ellene tartózkodás elfogadva. 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 89-es szobeli módosítással van-e ellenvetés? Nincs. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 91 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 91-est. 91-es, 92-est együtt ellenőrizzük. Check is öffnet? Doesn't work? Nem működik? Elnézést, természetesen megvárjuk. The check is beendet. Lezárom. Elutasítottuk. 93-as. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Ja, 93. 93-ast ellenőrizzük, 93-as. Ja. Check beendet. Lezárom. Elfogadtuk. 94-es. Mellette. Ellene was not adapted. It was not adopted. This one was not adopted. Also, dafür, Entschuldigung, Amendment 4. Tehát 94-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 95-ös mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 97-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 98 mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük. Lehet, hogy elutasítottuk, de nem látom pontosan. Lezárom. Elutasítottuk. 99. Mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítva. Százas mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadva. 101 mellette. Ellene. Tartózkodok elfogadva 102 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 103 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 104 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 105 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 106 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 108 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 107 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 109 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 111-est visszavonták, 112 mellette, ellene tartózkodok elutasítva. 110 szóbeli módosítással együtt. Valaki ellenzi a szóbeli módosítást? Ha nem, akkor ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 113 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 114 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 115 mellette, ellene, tartózkodók. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Ezzel ezt lezárjuk. Néppárban egyre többen vannak? Egy néppártival több. Jó, akkor most jó, ezzel lezárjuk. Elutasítottuk 116 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 117 egy szóbeli módosítással együtt. Van-e valaki, aki ezt ellenzi? Ha nem, akkor együtt a kettőt, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 118, nem, ez már okafogyottá vált. 119, 119 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 122 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva 120 mellette, ellene tartózkodok elfogadva 121 mellette. Nem, okafogyottá vált, mert elfogadtuk a 120-ast, elnézést megy az elnök. 123 mellette, ellene tartózkodok, elektronikusan fogjuk, tehát 123-ast elektronikusan, kérjem. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 124 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 125 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 126 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. Ellenőrizzük. 126-ost ellenőrizzük. Lezárom. Lez, lezárom. Elutasítottuk. 127-est visszavonták, 128-as mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 129 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 130-ast visszavonták, 131 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 132 mellette, ellene, ellenőrizzük a 132-est. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. 133 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, 134 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 135 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 136 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 138 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 137 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 140 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 139 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 141 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 142-t visszavonták, 143 nem, nem, mert a 141-esről már egyeztettünk, 144 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 145 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 146 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 147 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 148 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 150 mellette, Nézzük elektronikusan. 150-es mellette 150. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem, el, elnézést, mondja az elnök, elutasítottuk. 149-est visszavonták, 151 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 152 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 154 mellette, ellene, Elektronikusan nézzük meg. 154-es. Lezárom szavazást. Elutasítottuk. 153-ast visszavonták, 155 mellette, ellene tartózkodok elutasítva. 157-es visszavonták, 158 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 159-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 160-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 161-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 162-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 163-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 164-es mellette ellenőrizzük a 164-est. Géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 165-ös. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ugyanazzal a többséggel elutasítva. 166-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 167-es. Mellette Elektronikusan kérem a 167-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Így a 168-osról nem szavazunk. 169-170-es mellette, ellene. Tartózkodás, ellenőriznünk kell ezt is, ezt a kettőt. 67-68-as géppel. a 69-70-es géppel. Lezárom a szavazást elutasítottuk szavazat egyenlőséggel, 171-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, szóbeli módosítót ellenzi valaki, nem? Jó. 172-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 173-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 174-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 175-ös mellette. 174-est ellenőrizzük? Jó, legyen. 174-esről géppel kérem a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 175-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 176-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 177-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 178-as mellette ellenőrizzünk el, már látszik. 178-as géppel. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 179-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 180-as mellette, e, bocsánat, erre nem szavazunk, 181-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 182-es visszavonták, 183-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 184-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 186-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 185-ös mellette ellene el, elfogadtuk, 187-es mellette ellene nem egyértelmű 187 es fölgéppel szavazunk. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk egy szavazattal. 188-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 189-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 191-es mellette ellene tartózkodás el, elfogadtuk, 190-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 193-as mellette ellene tartózkodás szerintem elutasítottuk, de én kérem az ellenőrzést, magamtól. 193-as. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 192-es visszavonták, 194-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 195-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 196-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 197-es mellette, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elutasítottuk a második részt, de a második részről újra szavazunk géppel. Ha mindenki szavazott, akkor most megállapítom, hogy elutasítottuk valóban. 198 as visszavonták, és 99-200-as megegyeznek, ki támogatja őket, ellene tartózkodás elutasítva, 201-2, ugyanaz mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítottuk őket. 203-as szóbeli módosítóval van-e bárkinek ellenvetése, szavazunk, mellette ellene nem egyértelmű, sokan nem szavaztak. A 203-as. Ja, hogy a szóbeli módosító ellen szavaznátok. Aha. Akkor, akkor magát a módosítót tudjuk csak szavazni mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 205-ös mellette? tartózkodás elutasítva 204-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 206 ellenőrizik a 204-est, szerintem egyértelmű volt, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük, ha kívánják. 204-es géppel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, világos. 206-os mellette, ellene, már mellette még, ellene, tartózkodás elutasítva. 207-es, egy szóbeli módosítóval együtt van-e bárkinek ellenvetése a szóbelivel szemben? Nincs, akkor kettő együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 208-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 209-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 210-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 211 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 212-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 213-as mellette, ellene elfogadtuk, 214-es mellette, 214-es. A bekezdés kiegészítésként lehet elfogadni, de nem helyettesítéseképpen. Kitámogatja azt, hogy legyen addendum. Elfogadtuk és akkor így a helyettesítést elutasítottuk. 215-öst visszavonták, 216-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 217-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 218-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 219-es mellette, ellene, elfogadtuk, 20-as, igen, 220-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 22-es mellette, 21-esről is kell szavaznunk, a szóbeli ellen van bárkinek felvetése, nincs, akkor a kettőről együtt, 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, el, elektronikusan fogjuk megnézni a 225-öst. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Elutasítottuk. 226-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 227 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 228 mellett, szóbeli módosítóval van-e? ellen felszólamlás, kettőről együtt 228-as mellette ellene ellenőriznünk kell. Szóbeli módosítóval együtt értendő 228-asról szavazógéppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 229-et visszamondták. 231-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 2.30-as mellette, ellene elutasítva. 2.32-t visszavonták, 2.33 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 2.34 mellette, ellene, ezt ellenőriznünk kell. 234-esről kérem szavazzanak. Lezárom az ellenőrzést, elutasítottuk. 235-ös, örül nem kell szabadulni, 236 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 237 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 238-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 239-es mellette, ellene, tehát elfogadtuk. 240-es, nem szavazunk. 241-es mellette. Igen, a 241-esről mellette, ellene, elfogadtuk. 244-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Így a következő kettőről nem kell szavaznunk. Na, igen. jó. 245-ös. Arról szól a vita, hogy mind a kettő kiesik-e, vagy kell leszavazni valamelyikről a 243-42 közül. Mivel a 244-est elfogadtuk, ezért a 245-ös jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 246-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 247-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 248-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 249 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 251-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 250-es mellette, ellene Elfogadtuk 252 mellette, ellene tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük a 252-est. A szavazást lezártam. Elutasítva. 253 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 254 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 255 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 256 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 257, ezt visszavonták, 258 mellette ellene tartózkodás Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük, ellenőrizzük a 258-ast. A szavazást lezártam, elutasítva. 259, 262, 61, 262, ezek azonosak, a 259-est visszavonták, a négy módosítóról egyszerre szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettő ellenőrizzük. Rendben. 260, 61, 62 ellenőrizzük őket. Még nem szavazott mindenki? Most. Most jó? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 263 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 265 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ezzel a 264-es okafogyott, 266-ost visszavonták, 267 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 268 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 269 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 270 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 271 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 272 és 273 a 273-ast visszavonták, 272 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 274 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 275 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 276 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 277, 278 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, a 279-est visszavonták, 280 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 268-ast visszavonták, 282 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, szerintem, de ellenőrizzük, ellenőrizzük a 282-est. Köszönöm. Lezártam a szavazást, fogadtuk. Ezzel a 283-as okafogyottá vált, 284 szóbeli módosítással. Van-e valakinek ellenvetése szóbeli módosítás ellen? Nincs, akkor 284 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 285 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 286 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 287 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 288 mellette. Ezt elektronikusan kell ellenőriznünk. 288 elektronikus szavazás. A szavazást lezártam. Elutasítottuk. 289 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva, azonos többséggel 290 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 291, ezt visszavonták, 292 mellette, ellene. Nem látom, hogy mi az eredmény, szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük a 292-est elektronikusan. Köszönöm, még hiányzik néhány szavazat. Jó, most rendben van, a szavazást lezártam. Elfogadtuk. 293 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 294 mellette, ellene. Nem világos, szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük a 294-est. Szerintem elutasítottuk, de jobb lesz ellenőrizni. A szavazást lezártam. Elutasítva. Elnézést, nem láttam világosan az eredmény. 295 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 296 két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 297 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 298 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. A 299-est visszavonták, 300-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 301 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 302 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 304-es, ezt visszavonták, 303, két részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 305 mellette, ellene. Szavazzunk elektronikusan erről, 305, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom, elutasítva. 306 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 307 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 308 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 309 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 310, ez okafogyott, 311 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 311-est. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel a 3.12-es okafogyottá vált. 3.14. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 3.13 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 3.15 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 316, ezt visszavonták, 318 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, ezzel a 317 e soka fogyott, 319 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 321 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 320 mellette, ellene, befogadva, 322 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 323 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 324 mellette, 324 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 326, ezt visszavonták, 327 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 325 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 328, ezt visszavonták, 329 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 3.30 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 3.31 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 3.33 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 3.32, ezt visszavonták, 3.34 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 3.36 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 3.35, ezt visszavonták, 3.37 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 338 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 339 és 340 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 341, 342, 343, nem 341, 42 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 343 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 344 mellette, ellene, tartózkodó elutasítva. 345 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 347, ezt visszavonták, 348, ezt is visszavonták. 349 és 350 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 351 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 352 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 353-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Most a kompromisszum következik. amelyel a 149-est és 150-est helyettesítenénk, illetve a 355-től 59-ig terjedő módosítókat is. Ki támogatja kompromisszumot? Ki van ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. De ellenőrizhetjük elektronikusan, ha kérik. A 149-es 150-est helyettesítő kompromisszum tehát. Elnézést, elnök asszony. Azt hiszem, az én módosítóimat nem fedi a kompromisszum, ezért kérném szépen, hogy ezt vegyük figyelembe, illetőleg a kompromisszumot követően szavazzunk róluk. Nem értünk egyet azzal, hogy ne szavazzunk a módosítóinkról, hiszen a kompromisszum nem fedi ezeket, mi nem értettünk ezzel egyet előzőleg. Szeretnénk tehát azt, hogy a mi módosítóinkról is szavazzunk, hiszen ezek kiegészítő jellegűek lehetnek adott esetben. Elnök, hát hogyha a kompromisszumról szavazunk a szabályok értelmében, akkor ezekkel helyettesítjük a vonatkozó módosítókat, az árnyék jelentéstevői találkozó után ezt körbe is küldtük. De hogyha a saját módosítóiról szeretne szavazást, akkor ez most gond, mert az összes többi képviselő megállapodott abban, hogy így nézzen ki a kompromisszum, ahogy. Akkor a 355-358-asról még szavazunk külön, de kérem a kollégákat, hogy minusszal, illetve nemmel szavazzanak ezen esetekben, hiszen máskülönben a kompromisszumnak nincs értelme. Ha a szocialista kollégáknak, akkor tegyük meg ezt a szívességet, de kérném, hogy azok a jelentéstevők, akik támogatják a kompromisszumot, aztán mind nemmel szavazzanak ezekre a módosítókra, máskülönben ennek nincs értelme. Tajrár képviselő, kételkedem abban, hogy ez az eljárás helyes, hiszen a kompromisszumos kompromisszum részben inkompatibilis a szóban forgó módosítókkal. Ez azt jelenti, hogy ha a módosít, illetve a kompromisszumról szavaztunk, akkor a többi módosítóról való szavazás okafogyott, vagy rosszul értelmezem a szabályokat? Elnök, nem, nem, helyes. Jól mondja, mert ezzel a módosítások tényleg okafogyottá válnak. Igaza van, jó az, ha valaki ismeri a szabályokat. Köszönjük. Ejjel a Szender képviselő. A kompromisszum azt előfeltételezi, hogy minden résztvevő egyetért a kompromisszummal, de hogyha az egyik fél nem ért egyet a kompromisszummal, akkor az nem is igazi kompromisszum azok számára kompromisszum, akik elfogadták, de azok számára nem, akik nem fogadták el. Ez egy olyan kompromisszum, amely más személyek számára elfogadható, de a mi módosítóinkra ez nem vonatkozik, mert mi nem támogattuk a kompromisszumot. Elnök, az eljárás lerövidítése érdekében azt javasolnám, hogy szavazzunk a két szóban forgó módosítóról, de azokat, akik a kompromisszumot támogatják, kérem, hogy ezeket a módosítókat szavazzák le, mert máskülönben ellentmondás keletkezik a szövegben. Ki támogatja a kompromisszumot, Elektronikusan szavazunk a kompromisszumról. Köszönöm. Az elektronikus szavazást lezártam. 19-9 arányban elfogadtuk. Most pedig szavazunk a 355-ösről és a 358-asról, a szocialista módosítókról. Elektronikusan szavazunk. A szavazást lezártam. Elutasítva. Tehát a 358 asról is szavazzon kell, még 358-as. Megnyitom a szavazást. Elektronikusan szavazunk. A szavazást lezártam elutasítva. Háromszázhatvanas módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 361 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 362 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 363 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 364 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 365 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 366 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 367 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 368 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 369 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 370 mellette, ellene. Ellenőrizzük elektronikusan, 370-es, megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist Lezárom a szavazást. Das ist angenommen. Elfogadtuk. 371 mellette, ellene Ezt is ellenőriznünk kell elektronikusan. Én sem figyeltem oda, őszintén szólva. 370-es. A szavazást lezártam, elutasítva. 372. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 373. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Kettes kompromisszum, a 160-as bekezdést helyettesíteni, illetve 374-től 376-ig terjedő módosításokat. Ájjel Szender kolléganő, parancsoljon! Köszönöm. Itt is ugyanaz igaz, mint az előző kompromisszum esetében, mi nem vettünk részt a kompromisszum kidolgozásában, nem értünk vele egyet, és azt kérnénk, hogy a módosítóinkról történjen külön szavazás. Mi ezt egyébként már réges-régen közöltük a titkársággal, tudattuk a titkársággal ezt. Ha a titkárság nem tud erről, akkor ez a titkárság gondja, de mi minden esetre nem értünk egyet a kompromisszummal, és szeretnénk, hogy a módosítóinkról is történjen szavazás. Elnök, ugyanúgy járunk el, mint az imént. Kérném azokat, akik a kompromisszumot támogatják. Igen, parancsoljon. Hogyan hívhatunk egy szöveget egy kompromisszumnak, ha nem kompromisszum? Elmondaná nekem, hogy mely szabálynak megfelelően szavazunk erről a kompromisszumos, úgynevezett kompromisszumos szövegről, ha ez nem kompromisszum? Elnök, az eljárási szabályok világosan kimondják azt, hogy lehet kompromisszumos módosítókat benyújtani, és az elnökség szavaztathat róla, ezt világosan kimondják az eljárási szabályok. Volt egy árnyékjelentés tevői találkozó, és erről a bekezdésről sokat gondolkodtunk, nagyon vitatott volt ez, megpróbáltunk egy olyan megoldást találni, amely a szakbizottság jövőbeni munkája szempontjából megnyitja az utat, ezért azt tudom mondani, a kompromisszumot mindenkinek elküldtük, és néhányan azt mondták, úgy nyilatkoztak, hogy nem értenek vele egyet. Ezért azt tudom mondani, hogy először a közös szövegről szavazunk, és utána még a módosítókról is. Szerintem az eljárás tekintve teljesen rendben van. Toerer kollégának persze igaza van, alapvetően a szobaforgó módosítókról egyáltalán nem kéne, kellene szavazni, de nem akarom azt, hogy támadási felületet adjak másoknak, úgyhogy szavazzunk róluk. Elnök asszony. A kollégának igaza van, minket nem kérdeztek meg, bennünket nem tájékoztattak. Ez nem aféle kompromisszum, amelyről normális körülmények között szavazni szoktunk a parlamentben. Két munkatársatok ült az árnyék jelentéstevői ülésen, és mind hallották, hogy mi zajlik ott. Szerve meg kolléga. Mikrofon nélkül beszél sajnos a képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lehet, hogy egy kicsit túlságosan izgulok, azért nyomkodom így a gombot. Én ott voltam az árnyék jelentéstevői ülésen, bár nem kellett ott lennem, de ott, ott voltam csak azért, hogy lássam, mi történik, és talán én voltam az egyetlen képviselő, aki jelen volt ezen a találkozón, amikor bemutatták ezt a szöveget, és az elnökasszony mindenkinek időben eljuttatta az információkat arról, hogy mikor lesz és hol az árnyék jelentéstevői ülés, és erről a szövegről jóval hosszabban vitáztunk és egyeztettünk, mint ahogy egyébként kellett volna. Ön nem volt ott, nem volt jelen, úgyhogy nem tudom, miről szól a vita egyáltalán. Ez egy olyan kompromisszum, amelyet a jelentéstevő előterjesztett, és amelyben megállapodtak az árnyék jelentéstevők, akik nem támogatták a kompromisszumot, a zöldek jelezték ezt, és kimaradtak belőle, de ez most egy kompromisszumos megoldás, amelyet, amelyről szavaztat az elnök, úgyhogy teljesen világos a szabályok ezt illetően. Köszönöm. E, nem, nem adom meg a szót önnek, kolléganő. Tajrer úr következik, parancsolja. Igen, Abból indulok ki, hogy itt a szavazattal kapcsolatban, szavazati magat, szavazási magatartása kapcsolatban egyeztetünk most, és így illendő az, hogy minden frakció véleményt mondjon ebben a témában, de aztán folytassuk a szavazást. Itt, amikor a szavazati magatartásokat tisztázzuk, akkor el kell mondanunk, hogy a kompromisszum esetében nem alakult ki konszenzus. A múltban is voltak már olyan kompromisszumos megoldásaink, amelyeknél sajnos az, Aldo, az ALDE frakciót véleményét nem vették figyelembe, de a néppárt és az SZND frakciók számára nem volt probléma az, hogy jóvá hagyjanak egy kompromisszumot, és ez helyettesítette a mi frakciónk javaslatát. Tehát én nem látok problémát abban, hogy ezt így elfogadjuk. A kompromisszum messze megy. Persze kérdéses az, hogy egy módosítással ezt helyettesíteni lehet-e. Én azt kérném, hogy az elnök javaslatát fogadjuk el, a kompromisszumokról és a módosításokról szavazzunk azért, hogy kizárjuk annak a lehetőségét, hogy megtámadják később a véleményünket és majd a koordinátori ülésen a kompromisszumokról beszéljünk, és az egyéb eljárásmódokról. Köszönöm. Egy sor kolléga kért szót, de szeretnék pontot tenni a vita végére, és folytatnám a szavazást. De Jong kolléga. Igen, most már hat éve dolgozom itt, és nagyon sok kompromisszum kidolgozásában részt vettem. Két szabályt kell tiszteletben tartani. Az egyik az, hogy nem minden frakciónak kell támogatnia egy kompromisszumos javaslatot ahhoz, hogy kompromisszum legyen. Egy, kettő pedig, ha a módosítások nem kompatibilisek a kompromisszumos módosításokkal, okafogyottá válnak, és ellen, ellenzem azt, hogy itt most olyan módosításokról szavazzunk, amelyek inkompatibilisek a kompromisszummal, mert úgyis leszavaznák, tehát ez szabályellenes. Itt a szabályokat kell követnünk. A szabályok világosak. Nem, itt pontot teszek a vita végére, mert szeretném folytatni a szavazást. Sajnálom, kolléganő, de szeretnék Felolvasom a szabályokat az EP 173-as szabálya értelmében, amikor egy kompromisszumos módosítást javasol a bizottság, akkor ez élvez elsőbséget a szavazás során. Mindazonáltal rendkívüli körülmények között, ha a kompromisszumos megoldást egy vagy több tag ellenzi, akkor a következő EP-s szabályokat kell alkalmazni. Ezen szabályok alapján az elnök javasolhatja azt, hogy a kompromisszumot a szakbizottság megfontolhatja, ha csak ezt nem ellenzik. Ha valaki ezt ellenvetése van, akkor megnézzük, hogy a szavazás során milyen megoldás kapott többséget. Akkor a kompromisszumos megoldásról fogunk szavazni. Megnézzük, hogy egyáltalán megengedhető-e a kompromisszum, és aztán utána szavazunk arról, hogy elfogadják-e a kompromisszumot. írásban kell beadni az ellenvetéseket még időben a szavazát előtt, vagy pedig a szavazás megkezdés előtt. Ajánl a Szender kolléganő kap szót. A helyzet a következő. Nem voltam az árnyék jelentéstevői ülésen, de azt mondta most ön, hogy a kompromisszum a módosító indítványokat nem fedi le és nincs is ennek megfelelő módosító indítványunk. Azok, akiket a kompromisszum érint, azokat tulajdonképpen az, azoknak az javaslat az én javaslatommal kapcsolatos. Ön azt mondta, hogy kompromisszumot javasol, de hát az egy új szöveg, és az nem veszi figyelembe a módosító indítványokat. Ezért nem kompromisszum. Ön, ön is ezt mondta, hiszen ez nem veszi figyelembe a módosító indítványokat. Ez egy külön módosítás. A szocialisták az elejétől fogva azt mondták, hogy nem értenek ezzel egyet. ha az önök, ha Stejsz úr jóvá hagyja az ön kompromisszumát, az szép és jó, csak az nem veszi figyelembe a mi módosító indítványainkat. Ezt nem vették figyelembe. Az ön szövegé a kompromisszum, ami igazából egy külön új szöveg, és ez nem fedi le a mi módosításainkat. Tehát ez egy új szöveg, így szavazzunk erről. Hát lehet, hogy a nagy többség ezt jóvá tudná hagyni. Mindenesetre a módosításaimat ez a kezdet kezdetétől fogva nem vette figyelembe. Hát ha engedte volna, hogy folytassam, akkor így álltunk volna el, Stichowski kolléga. Azt mondanám, hogy szavazzunk, mert nincs értelme annak, hogy itt tovább vitatkozzunk. Nézzük meg az eljárási szabályzatot. Ott szabályozzuk ezt a kérdést. Tehát folytassuk a szavazást. Ennek a vitának semmi értelme nincs. Teljes mértékben egyetértek De Jong úrral egyetlen egy kompromisszum sem vehet figyelembe minden módosító indítványt. Ezért mondanám azt, hogy folytassuk a ö, szavazást Kömel kolléga. És ezzel csendet kérnék szépen, tehát folytassuk a szabályok alapján. Először is meg kell néznünk azt, hogy a kompromisszum megengedhető-e szavazásra bocsátható-e. Elektronikusan fogunk szavazni a kompromisszum szavazásra bocsátásáról. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist... A szavazást lezárom. 16-an úgy gondolják, hogy megengedhető, tehát akkor szavazunk a kompromisszumról, ki van mellette elektronikusan, ki van mellette a kompromisszum mellett. Ja, also, West, genau. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. 17 akkor ez a szöveg fog minden más ezzel a bekezdéssel kapcsolatos módosító indítványt kiváltani. Köszönöm szépen. Folytassuk. Por favor, pido que const... Compromiso. Se le dijo al secretario desde Még egyszer jegyzőkönyvben mondanám, hogy ez nem kompromisszum különböző módokon értelmezték, kérném szépen rögzítsék még egyszer, mert ez nem kompromisszum. Also, um, ich meine, wir haben hier schon voltak már olyan jelentéstevőink különböző frakcióktól, akik szó szerint szerették volna látni a kompromisszumos megoldásban a javaslataikat. Úgyhogy nem vagyok meglepve. A szabályok viszont egyértelműek. Folytassuk. 374. Ajala Szvender kolléganő módosítója mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 376 mellette, ellene, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 376-ost. 376-ost ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítottuk. 377, folytassuk, 377 mellette, ellene, tartózkodók. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, ellenőrizzük a 377-est. Lezárom elutasítottuk. 378 és 379-es, ezeket visszavonták, 380 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 381 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 382 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 383 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 384 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Aztán egy újabb kompromisszum, amely a 166 és a 167-es pontokat, valamint a 387-403-as módosításokat rendezi, kérnem szépen. Ajánl a Szender kolléganő. Nos, azt hiszem, Hát nálunk ez szintén egy kritikus kérdés, és úgy gondolom, hogy a, mi módosításainkat kellene külön megszavazni. Tehát a kompromisszumok a kompromisszum megengedhetőségéről elektronikusan egyeztessünk szavazásra bocsátásáról, tehát elektronikusan ellenőrizzük, nézzük. Lezárom. Akkor most a kompromisszumos szövegről szavazunk mellette. Elektronikusan. Lezárom. Elfogadtuk. Most 385-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Három kilencvenkettő mellette ellene tartózkodók elutasítva. Három kilencvennégy mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a három est szavam a kolléga, elnézést kérek, de most miért szavazunk ezekről? Hiszen itt az áll, hogy ha a kompromisszumot elfogadták, akkor ezek mind okafogyottá válnak. The, the previous, the previous compromise kompromisszumról szavaztunk az előbb, a kompromisszumot elfogadták, tehát a további módosító indítványok okafogyottá válnak. Ezért ez a kompromisszum miben különbözik az előzőtől, ahol tényleg, mivel elfogadtuk a kompromisszumot, ezért a többi módosítás okafogyottá vált. Én úgy gondolom, hogy Ayala Sender javaslatait lefedik a kompromisszumok, lefedi a kompromisszum, ezt nem hiszi, én nem akarok vitatkozni, ezért a legidőtakarékosabb megoldást választottam, ez pedig a szavazás. 394 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 394-est elektronikusan szeretném. Tehát ellenőrizzük 394-est elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. Azt szeretném, ha minden egyes alkalommal ugyanúgy járnánk el. Ha egy szavazási módon döntünk, akkor járunk el minden egyes ugyanolyan helyzetben, ugyanúgy. Az nem lehet, hogy tehát ha a kompromisszum úgy gondoljuk, hogy lefedje a módosítókat, akkor mindig ugyanúgy járjunk el. Nem lehet menet közben változtatni. Ha nem, akkor nem fogok a kompromisszumokról szavazni. Nem, hát itt most pontosan ugyanúgy jártunk el, mint az előző két kompromisszum esetében is. A kompromisszum által le nem fedett módosításokról szavaztunk külön. 401-es. Véleményünk szerint a kompromisszum lefedi. Tehát 401-es mellette, ellene tartózkodok elutasítva. 402 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva, 403 mellette ellene tartózkodok, elutasítva. Most egy következő bekezdés, van itt egy szobeli módosításunk. A szobeli módosítást ellenzi -e valaki? Nem. Akkor a módosításról mellette, ellene tartózkodok, Elektronikusan, nézzük meg elektronikusan a szobeli módosítást a 168-asról a legutóbbi ö, fejleményeket veszük itt figyelembe. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 404-es mellette, ellene, tartózkodok elfogadva, 405 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva, 406 mellette, ellene, tartózkodok elfogadva, 407 mellette, ellene tartózkodott elutasítva. 408 mellette ellene tartózkodott elutasítva. 409 ugyanaz, tehát akkor 410 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 411 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 412 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 413 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 414 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 415 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 416 mellette a 416-ost visszavonom az ön javaslata javára. Tehát a 416-ost visszavonom. Akkor 417-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva, 418 mellette, ellene, tartózkodok. Nézzük, 418-ast ellenőrizzük. 418 ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Wer hat? Der Check ist beendet. Lezárom. Elfogadtuk. 419 mellette ellene tartózkodok. Ellenőrizzük ezt is. 419-est ellenőrizzük. 419. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 420. Mellette, ellene, tartózkodó. Hát most megint nem tudom, hogy mi az eredmény. Nézzük elektronikusan. Elutasítva. Gondolom. Ja. Rendben. Elutasítva. 4.21 két, két részben, az első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4.22 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 423 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 424 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 425 szóbeli módosítással ellenzi -e valaki, nem, akkor a szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 426 mellette, ellene ellenőrizzük, 426-ost ellenőrizzük. The check is, the check is beendet. Lezártuk a szavazást, elfogadtuk. 427-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 428-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 429-es mellette, ellene ellenőriznünk kell. Szavazógéppel szavazunk. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 430-as mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell a 430-ast. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 431-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 432-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 433-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 434-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 435-ös mellette ellene tartózkodás helyett ellenőrizzük, 435-ös szerintem elfogadtuk, de nézzük, 435 ha mindenki szavazott, akkor lezárom az ellenőrzést, elfogadtuk. 436-os mellette ellene ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. 437-es. Mintha csökkenne a kollégák lelkesedése. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 437-est. 438-as mellette ellene elfogadtuk. 439 nos, 438-asnál vagyunk mellette. E- szerintem elfogadtuk. 438-as valóban ellenőrizzük a 438-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 439-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizni kell ezt is. 439. Hát így minden kicsit tovább tart legalább az árnyék előadók tartsák föl egyértelműen a karjukat, és akkor könnyű ellenőrizni a szavazatszámot. Elfogadtuk. 440-es. Ről nem szavazunk. 441-es. Elnézést kér az elnök. A 440-esről mégis kell szavazni mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk, most jön 441-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 442-es mellette, ellene elfogadtuk, 443-as mellette, ellene elfogadtuk, 444-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 445-ös mellette, ellene tartózkodás ellenőriznünk kell a 445-öst. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 446-os mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 447-es mellette. Ellene. Elfogadtuk 448-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 449-es mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 450-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 451-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 452-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 453-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 454-es mellette ellene tartózkodás nem egyért elutasítottuk, 455-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 456-os mellette ellene tartózkodás e- elfogadtuk, 457-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 458-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 459-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 460-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, úgy tűnik, de nézzük meg a 27 es géppel, másodszor, másod sorra is. Mindig ugyanazok a leglassabbak. Jó, elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elutasítottuk, nézzük meg a 32-es géppel. Lezárom a 32-esről a szavazást, elutasítottuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Afet 1-es. Az 1-estől 5-ösig tartó afet módostukat lehet blokkosan szavazni? Afet 1 mellette, ellene, elutasítva. Afet 2 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, AFET 3 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, AFET 4 mellette, ellene, elutasítva, AFET 5 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, AFET 6 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, AFET 7-es mellette, ellene, elfogadtuk, AFET 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, AFET 9-es mellette, ellene elutasítottuk. Deve egytől hatig 6 blokkosíthatjuk? Van ellenvetés? Nem lehet. Deve egy mellette, ellene. Elfogadtuk. Deve kettő mellette, ellene. Elfogadtuk. Deve három mellette, ellene. Elfogadtuk. Deve négy mellette, ellene. Elfogadtuk. Deve öt mellette, ellene. Elfogadtuk. Deve hat mellette, ellene. az elfogadtuk. Devehetes mellette, ellene, elutasítottuk. Deve 8-as mellette, ellene, elutasítva. Deve 9 mellette, ellene, elutasítva. Deve 10 mellette, ellene tartózkodás. Deve 10-es mellette, ellene, elfogadtuk. Deve 11 mellette, ellene, elutasítva, de 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, de 13 mellette, ellene elutasítva, de 14 mellette, ellene elutasítva, de 15 mellette, ellene elutasítva, de 16 mellette, ellene elutasítva, de 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette, ellene elutasítva, 19 mellette, ellene elutasítva, Inta egy mellette, ellene elutasítva kettes mellette ellene elutasítva, hármas mellette ellene elutasítva, int a négy mellett. Elfogadtuk. Elnézést a tolmácsoktól is. Mindent utasítsunk el, és aki valamit el akar fogadni, Inta ötös mellette, négyes mellette ellene. Elfogadtuk? Inta ötös mellette ellene elutasítottuk, hatos mellette ellene elfogadtuk, int a hetes, nyolcas mondott az elnök, elfogadtuk, int a kilenc mellette ellene kihagyta a hetest. Int a kilences mellette ellene elfogadtuk, és az Inta 7-es nincs, nincs Inta 7-es. Megszűnt. Ez volt itt a kontroll kérdés, mi? Ample 1-es. Mellette ellene elutasítva. 2-es mellette ellene elutasítva. Ample 3-as mellette ellene nem egyértelmű, 3-as. Ample 3-as géppel szavazunk. Elfogadtuk. Ample 4. Mellette, ellene, elutasítva. Ample 5. Mellette, ellene, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, elfogadtuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, elfogadtuk. Envi 1 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Envi 2 mellette, ellene, elfogadtuk, hármas mellette ellene elfogadtuk, négyes mellette ellene elutasítottuk, öt mellette ellene elfogadtuk. Az ötöst ellenőrizni szeretné valaki, NV5. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az NV5-öst. Jó. Hatos mellette, ellene, elutasítva hetes elutasítva 8-as mellette, ellene, elutasítva 9-es mellette, ellene, elutasítva 10-es mellette, ellene, elutasítva 11-es mellette, ellene, elfogadtuk 12-es mellette, ellene, elutasítva 13-as mellette, ellene, elutasítva 14-es mellette, ellene, elutasítva 15-ös mellette, ellene, elutasítva 16 as mellette, ellene, elfogadtuk 17-es mellette, ellene, elutasítva 18-as mellette, ellene, elutasítva 19-es mellette, ellene, elfogadtuk 20-as mellette, ellene, elutasítva 21-es mellette, ellene, elutasítva 22-es mellette, ellene, elutasítva csak három embert kell néznem, és akkor tudom, hogy mi a többség. Tran 1-es. Tran 1-es mellett ellene. Nem egyértelmű. Tran 1-esről géppel szavazunk. Az ellenőrzést befejezzük, most elutasítva. Tran 2. Mellette, ellene, ugyanaz elutasítva. Hármas mellette ellene elfogadtuk, négyes mellette ellene elfogadtuk, ötös mellette ellene elfogadtuk, hatos mellette ellene elutasítva. Hetes mellette ellene elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Regi módosítók egyes mellette ellene Lehetne blokkosítani? egytől hétig? Blokkban egy hét mellette, ellene, minden utasítva. Nyolcas mellette, ellene, elfogadtuk Kilenc mellette, ellene, elutasítottuk Tízes mellette, ellene, elfogadtuk. Agri 1-től 6-ig lehet blokkosítani? egyes mellette, nem, elutasítva kettő mellette, ellene, elutasítottuk hármas mellette, ellene, elutasítottuk négyes mellette, e, ellene, elutasítottuk ötös mellette, ellene, elutasítva hatos mellette, ellene, ellenőrizzük az agrihatost. hatost, ellenőrizzük az agri hatost, és megalapítom, elutasítottuk. Hetes mellette, ellene, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű. A nyolcasról kérek ellenőrzést. Szerintem elutasítottuk, de ám lássuk. Még ketten nem szavaztak. Megnyomnák a gombot? Lezárom, elutasítottuk. 9-es mellette, ellene, elutasítva 10-es mellette, ellene, elfogadtuk, 11-es mellette, ellene, elutasítva 12-es mellette, ellene, elutasítva 13-as mellette, ellene, elfogadtuk 14-es mellette, ellene, elfogadtuk 15-ös mellette, ellene, elfogadtuk a 16-ról 19-ig terjedő négyről lehet blokkosítva szavazni? Igen, mellettük ellenük megbuktak. Halászati módosítók 1-estől 3-asig lehet blokkban? 1-3 mellette, ellene, elutasítva. Pech 4-es mellette, ellene, elfogadtuk, 5-ös mellette, ellene, elutasítva. 6-os mellette, ellene, elutasítva elfogadtuk, hetes mellette ellene ellenőriznünk kell a hetest, pehjünk van a hetessel, tehát peh hetes, alvó kollégák nyomják, elutasítottuk, nyolcas mellette, ellene, legalább a WIPek mutassák, hogy mi, mi a helyzet. Mellette vagy ellene? Na, így is ellenőrizni kell. 8-asról. 8-asról szavazunk. Kérem, hogy nyomják. Lezárom. 24-2 arányban elfogadtuk. 9-es 9-es. Mi van? Az LCR mit szavaz? Mellette? Elutasítva. 10-es? Mellette? Elutasítva. <laughs> Entschuldigung, dafür dagegen? Mellette, ellene, vagy ilyesmi? Nem? Hát elutasítjuk a tízes, nem? Na. Also Kultur 1. Dafür. Mellette, ellene, már a kultúra egyesnél tartunk, kettes mellette, ellene elfogadtuk, hármas mellette, ellene elutasítva, négyes mellette, ellene elfogadtuk, ötös mellette, ellene elfogadtuk, hatos mellettétől, hatos, hetes, nyolcas együtt ellene elutasítottuk őket. Libe egyes. 1-től 3-ig blogban Mehet? Nem. Libe egyes. Mellette, ellene. Mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes mellette, ellene. Elutasítva Libe hármas mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva négyes mellette, ellene. Elfogadtuk ötös mellette, ellene. Elutasítva Libe hatos mellette, ellene elfogadtuk. Fem egyes mellette, elutasítva kettes mellette, ellene. Elfogadtuk hármas mellette, ellene, elutasítva négyes mellette, ellene. Elfogadtuk ötös mellette, ellene, elutasítva hatos mellette, ellene, elutasítva hetes mellette, ellene elutasítva. Most akkor az egész állásfoglalásról géppel szavazunk. Megnyitom a szavazást a módosított állásfoglalás tervezetről. Még néhányan nem szavaztak. Tegyék meg. Na, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 15-3 arányban 9 tartózkodás mellett elfogadtuk a tervezetet. Köszönöm. És hát gratulálok saját magamnak. Ja, und dann, äh, genau. Es geht weiter. Wir kommen zum zweiten Teil der Kommission. Tovább haladunk, a bizottsági mentesítés második része következik, a számbevőszék jelentései. Szembevőszék külön jelentései. Haladunk tovább. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodók elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodók elfogadva, hetes mellette Váli kolléga, parancsoljon. Egy dolgot szeretnék csak mondani. A nyolcas módosítót törölhetjük, ugyanis a hetest elfogadtuk, úgyhogy visszavonom a nyolcast. Nagyszerű, köszönöm. Hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9-es, a nyolcast visszavonták, kilenc mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, tízes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Szobeli módosítás Gájer kolléga részéről van-e van, akinek ellenvetése? Úgy látom, nincs. Szavazzunk mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 218-as bekezdéshez még egy szobeli módosítás Gájer kollégától nincs ellenvetés, ha jól látom mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 12-es mellette,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 Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig a csomag egésze következik, név szerint szavazunk. A szavazást megnyitottam. 24-3 arányban nem tartózkodott senki. Köszönöm. Akkor a parlament mentesítése következik. Sorry? Igen. Csárnecki úr, a kártyája. Köszönöm. Most a parlament következik, vagy az előző napi rendi pont? A fejlesztési alapok? Először a parlamentet vesszük sorra, és utána a fejlesztési alapot. Tudom, hogy milyen nehéz már itt tartani a kollégákat a szavazás erejéig, úgyhogy úgy gondoltam, jobb lesz előrevenni a parlamentet. Also, wir beginnen. Kezdjük. Párnyó kolléga jelentésével kezdjük. Kérje a szót a jelentéstevő. Nem? Jó. Akkor kezdjünk neki. Kettes módosító mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. Akkor a mentesítésről szóló döntés következik. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. 23 4 arányban, köszönöm. Az állásfoglalás következik egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, hármas módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, négyes módosító mellette, ellene. Tartózkodók, szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük, hogy biztosak legyenek a többségek. Négyes módosító, ellenőrizzük. Elfogadtuk. Köszönöm. Ötös módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük az ötös módosítót. Ellenőrizzük az ötöst. Check is closed. Lezártam. Elutasítva. Mikrofon nélküli közbevetés a képviselő úr részéről. Elnézést nem tudok segíteni, mondja az elnök. Nem tudok segíteni. Hatos módosító. Hatos. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hetes mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 8-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 9-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 10-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 11 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 12 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 13 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 14-es mellette, nem, okafogyott, 15-ös mellette, ellene elektronikusan ellenőrizzük a 15-öst. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 16-os, mellette, ellene. Ezt is ellenőriznünk kell, 16-os, ellenőrizzük a 16-ost. Szerintem elfogadtuk. Köszönöm, elfogadtuk. 17 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 19 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 20-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 21 mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőriznünk kell, ellenőrizzük a 21-es módosítót. Lezártam, elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 23-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 24 mellette ellene, elfogadtuk, 25-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 26-os mellette, ellene tartózkodók ellenőriznünk kell, ellenőrizzük a 26-ost. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 28 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 29 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 20, 30 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 31 mell két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, ellenőriznünk kell, első rész, ellenőrizzük tehát a 31-es első részét, azt szerintem elfogadtuk. Elfogadtuk, igen. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 32-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 33 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 34 mellette, ellene tartózkodók ellenőriznünk kell, szerintem elfogadtuk. Tehát a 34-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 35 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 36 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 37 mellette, ellene, tartózkodók, szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük, ellenőrizzük a 37-est. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 38-as, ez okafogyott elvált, 39-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 40-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Elfogadva, javítja magát az elnök. Ellenőrizzük, jó? Ellenőrizzük a 40-es módosítót. Lezártam. 18-9 arányban elfogadva. 41 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, akkor a 41-est is ellenőrizzük? Ellenőrizzük a 41-est. Még egy kolléga nem szavazott. Még egy szavazat hiányzik. Jó, lezártam a szavazást. 18-9 arányban ugyanaz a többség elnézést. 42-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 43. Nem, ellenőrizzük. Jó, ellenőrizzük a 42-est. Der check is over. 16 Lezártam. Elfogadtuk. 43-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 44 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Negy... Ellenőrizzük, jó? Ellenőrizzük a 44-est. Ellenőrizzük a 44-es módosítót. Elfogadtuk. Elnézést, mondja az elnök asszony, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, Ellenőrizzük ezt, és a 45-öst is ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 47 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 48 mell mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 48-ast. Ellenőrizzük a 48-ast, a szavazást lezártam, elfogadva. Negyvenkilences módosító mellette, ellene. Hát ezt ellenőriznünk kell, ellenőrizzük a 49-est, elnézést. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. 50-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 51-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 52 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 53-as mellette, 52-est ellenőrizzük, ellenőrizzük az 52-es módosítót. Ellenőrizhetjük, de világos volt az eredmény, még én is láttam, hogy mi a helyzet, de azért ellenőrizzük. Valaki most máshogy szavazott, mint előtte. De jó, elfogadtuk. Elnézést, én máshogy láttam. 53-as mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 54-es mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 55-ös mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 56-os mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 50 jó, ellenőrizzük, ellenőrizzük az 56-ost. Ellenőrizzük az 56-ost. 13-13. Elutasítottuk elnézést. Nem láttam jól előzőleg. Jó, hát láthattam volna, igaz. Ez volt az 56-os, ugye elutasítottuk, 57-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük az 57-est. Ellenőrizzük az 57-est. Elfogadva. 58-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ugyanazzal a többséggel 59 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 60-as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 62-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 61 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 63-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 64-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 65 mellette ellene tartózkodók mellette, elfogadva, elfogadva, mondja az elnök asszony. Elfogadtuk az 65-öst. 66 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 66-ost, ellenőrizzük. De majd meglátja, elutasítottuk. Majd látni fogja. De ellenőrizzük a 66-ost. Báli kolléga kért szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném azt kérni, hogy 68-as módosítóról szavazzunk először, hiszen a projekt törléséről van szó, ezért jó lenne, hogyha előtte szavaznánk a 68-asról, 68 tehát előbb a 68-asról, és utána a 67-esről. Vegyük előre a 68-ast. Kérdezem a jelentéstevőt, hogy ő mit szól hozzá. A jelentéstevő egyetért, rendben. Akkor a 68-as következik először majd. 68-as mellette, ellene, kitartózkodik elutasítva. 67-es, három részben, első rész mellette, el, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, harmadik rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 69 mellette, ellene. Nem világos az eredmény, ellenőrizzük a 69-est. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 70-es, mellettem, ellene. Tartózkodók elutasítva. 71, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 72 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 73 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 75 mellette, ellene tartózkodók nem világos, szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. 75-ös módosító, megnyitom a szavazást. Még egy kolléga szavazata hiányzik. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 74-es mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva 76 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva szerintem, de azért ellenőrizzük még a 76-ost is. Ellenőrizzük a 76-os módosítót. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 77-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 78 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. 79 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. A 79-est ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. A 80-ast ellenőrizzük. Lezárom, elutasítottuk. 81 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 82 mellette, ellene, tartózkodók. Azt hiszem elfogadtuk, ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítottuk. 83 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 85 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 86-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 87-es mellette, ellene, tartózkodók, elektronikusan szavazunk. 87-esről lezárom a szavazást, elfogadtuk. 88-as mellette, ellene. Nem, nem, okafogyottá vált elnézést. 88-as okafogyottá vált, és a 84-es is, tehát 89-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 90-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 91 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 92 mellette, ellene, tartózkodó elutasítás. 93 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 94 mellette, ellene. Valószínűleg elfogadjuk, de azért ellenőrizzük. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. 94-es. Elfogadtuk. 95 mellette, ellene tartózkodó. Nézzük ezt is elektronikusan. 95-ös. Lezárom. Elutasítottuk. 96-os mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 97. Elfogadva. 98 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadva. 99 mellette ellene tartózkodok elfogadva. Százas mellette ellene tartózkodok elfogadva. 101 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 102 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 103 mellette ellene tartózkodok. Nézzük, a 103-ast ellenőrizzük. Tehát a 103-as, 104-es együtt vannak. 103, 104-est együtt lezárom. Elutasítottuk. 105. Mellette, ellene tartózkodok. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Ellenőrizzük ezt is. Azt hiszem, elutasítottuk. Világosan elutasítottuk. Lezárom. Igen, elnézést kérek, mert világosan elutasítottuk. 106 mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadva. 106-ost ellenőrizzük. 106-ost ellenőrizzük tehát. Rendben elfogadtuk. 107 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva 108 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva 109 mellette, ellene, tartózkodok. Nézzük ezt is, ellenőrizzük a 109-est. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. Lezárom. Elfogadtuk. 110 mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük, 110-est ellenőrizzük. Lezárom. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Igen, a 110-est elfogadtuk. És akkor most magát az anyagot elektronikusan megnyitom a szavazást.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 Európai Fejlesztési Alap. Okay. EDF, keine Müdigkeit vortäuschen. Nem mutatkozzon a fáradtság jele, kérem szépen. Listákat szétosztották? Jó, akkor kezdjük, vágjunk bele, egyes módosítás, egyes számú módosítás. Ki támogatja az egyes számú módosítást? Ellenzi, tartózkodás elutasítva. Elektronikusan a mentesítéssel kapcsolatban. Kérem szépen elektronikusan az EFA mentesítéséről szavazni hiányoznak még néhányan, néhány szavazat hiányzik még. 21 hat arányba szavaztak, köszönöm. Számlazárolás elektronikusan. Elektronikusan számlák. Elnézést, mondja az elnök, hibáztam. Először a kettes módosítóról kell szavaznunk. Ez érinti a számlákat. Tehát először is a második módosítás. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. És akkor most nézzük a számlázzalásának az anyagát, elektronikusan szavazunk. Nem mindenki szavazott. Mindenki szavazott? Lezárom. 22 arányban köszönöm, és most nézzük az állásfoglalás tervezetet. Hármas. Mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene tartózkodok elfogadva, hatos mellette, ellene tartózkodok elfogadva, ellenőrizzük, het, a hatost ellenőrizzük. Azt hiszem elfogadtuk. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodó, elfogadva 8-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva 9-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Egyes számú kompromisszum. Ellenzi valaki a kompromisszumot? Mielőtt szavaznánk? Nem. Ki támogatja? Ki van mellette? Akkor elfogadtuk a kompromisszumot. Tízes módosító 10, 12, 13, 15, 16, 11-es okafogyottá vál, tehát 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellett elfogadva, 18 elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10, 20-as mellette ellene Tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrizzük. A 20-ast elektronikusan. Huszas. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Világos elutasítottuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodó. Hát, ugyanaz a helyzet. Ellenőrizzük. 21-est ellenőrizzük. Check is beendet. Lezárom. Elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 23-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva 24-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 25-ös mellette, ellene tartózkodók. Hát azt hiszem, hogy elutasítottuk, ellenőrizzük ezt, és 25-öst ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. Jó, 25-öst elutasítottuk, 26 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadva a 27-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 28-as mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük, a 28-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 32 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 33 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 34-es mellette, ellene tartózkodás Elfogadva, gondolom, de ellenőrizzük. A 34-est ellenőrizzük. Lezárom, igen, elfogadtuk. Kettes számú kompromisszum. ellenzi -e valaki a kompromisszumot? Nem, akkor most szavazunk mellette. A többség elfogadja. Ellene tartózkodó elfogadtuk akkor okafogyottá vált a 35-36-os. A 47-esnél, a 37-esnél folytatjuk mellette, ellene, tartózkodás. Tehát 37-es, 37-es. A 37-esről ellenőrizzük elektronikusan. tudom, hogy mi zavart. Láttam, hogy, hogy itt valami nem stimmel, tehát elfogadva. 38-as mellette, ellenem. Na, el, ellenőrizzük ezt is. 38-as. 38-as. Lezárom. Elutasítottuk. 39 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 41 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 41-es, ellenőrizzük a 41 es telefonikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas számú kompromisszum ellenzie valaki magát a kompromisszumot, ha nem, akkor szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Folytassuk a négyes kompromisszummal. Ellenzie valaki a, a négyes számú kompromisszumot, ha nem, akkor szavazzunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Akkor folytassuk. 48-as, 48-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 49 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 50 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 51 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös számú kompromisszum, van-e valakinek ellenvetése ez ellen, ha nem, akkor szavazzunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Akkor 55-össel folytatjuk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az 56-os nem, 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 58 mellette ellene tartózkodás, nem igazán látom, elektronikusan szavazunk az 58-asról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 59 mellette, ellene, tartózkodók. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Ellenőrizzük ezt is. Ellenőrizzük az 59-est. Elfogadtuk 15-11 arányban. 60-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 61 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 62 mellette, ellene tartózkodok elfogadva 63 mellette, ellene tartózkodok elfogadva 64 mellette, ellene tartózkodok, Elektronikusan is nézzük a 64-est még egyszer elektronikusan, tehát. Lezárom. Elutasítva. 65 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 66 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 67 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hatos kompromisszum. A kompromisszumot magát ellenzi, ha valaki, ha nem, akkor szavazunk róla mellette, ellene, tartózkodó elfogadva, az, ezzel a 68-69-70-es okafogyottá vált, 71-es következik mellette, ellene tartózkodó elfogadva. A ö, 70-esről nem, ele, elektronikusan. A 69 és a 70-esről elektronikusan. Elnézést. ma. Danke, Entschuldigung, ja. Äh, Elnézést mondja az elnök. Nem, a 71-est nézzük. 71-es tehát. De az már, az már megvolt. A 71-esről már szavaztunk, ugye? Igen, igen. Hetvenkettő mellette. Ellene, tartózkodok elfogadva, 73 mellette ellene tartózkodok elfogadva a 74-es mellette, ellene tartózkodok elfogadva a 75-ös mellette, ellene tartózkodok elutasítva 76 mellette, ellene tartózkodok elutasítva 77 mellette, ellene tartózkodok elutasítva 78 mellette, ellene tartózkodok elfogadva 79 mellette, ellene tartózkodok elutasítva 80-as mellette, ellene tartózkodó elfogadva. Deve 1, 2 és 3-as le vannak már fedve, 4-es mellette ellene tartózkodó elutasítva. Deve 4-es elektronikus úton ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 5, deve 5 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, deve 6 mellette, ellene, deve 6-ost ellenőrizzük. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. Egy kollégának a szavazata hiányzik, de hát így járt. Lezártam a szavazást, elutasítottuk. Deve 7 és 8, azok már le vannak fedve, Deve 9 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Deve 10, ez is le van már. Akkor a, magáról az anyagról, az egész anyagról elektronikusan kérném szépen. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Még nem. Igen. 23-4 arányban elfogadtuk, az első jelentésért pedig gratulálunk önnek. Gratulálok a kollégák fegyelméhez. Ne felejtsék, hogy ma délután három órakor Gergővja biztos asszony lesz a bizottságunkban, és a mentesítésről már nőre biztossal beszéltünk. Ma délben ezt folytatjuk Georgieva biztossal lehet kérdezni. Az EFSI-ről is lesznek EFSI szakértők is a teremben. Kérem most a koordinátorokat, hogy maradjanak itt a teremben. Folytatjuk koordinátori üléssel. 11.30-tól 9 perc szünetet rendelek el. Aki elmegy, annak jó étvágy. What happened to item 57?